witam państwa start ja wiem że, to, że dzisiaj jest poniedziałek w polsce jest nawet taka piosenka tudom hétfő van Lengyelországban van egy ilyen dal, mely szerint, jaj, de kár, hogy megint hétfő van. De hát nem tehetünk semmit. Hétfő van, 15 óra elmúlt, úgyhogy el kell kezdeni a munkát. Mindenkit sok szeretettel köszöntök. Egy közös meghallgatás van a napi rendünkön. Két szakbizottság részvételével, akiknek az illetékességébe passzol a téma. Egyrészt az ENVI bizottság, hiszen az élelmiszerbiztonságért ők felelnek, és mi, a mezőgazdasági szakbizottság együtt tartunk meghallgatást. És aztán várom az elnök kollégámat, aki a panel második részét fogja majd vezetni. Nekem egy kicsit sietnem kell, és hát el is kell kezdenünk az első részt. A nyelvek kiosztását látják a kabinokon. A két bizottság nevében szeretnék bejelenteni valamit. Sok szeretettel köszöntök mindenkit a meghallgatás alkalmából. A mezőgazdasági termékek és élelmiszertermékek témájában a két szakbizottság felelős ennek a, ezért a témáért. Itt főleg a nemzeti programokról kapunk beszámolót, tehát a tagállami programokról, illetve az Európai Bizottság végrehajtási rendeletéről is beszélünk az eredet megjelölést, az önkéntes eredet megjelölés témájában. Nem régiben fogadták el a, e, ezt a javaslatot. A kérdés, hogy ez elegendő-e e, azok számára, akik nagyobb átláthatóságot szeretnének e, az eredet megjelölés tekintetében. A fogyasztók tehát, ahogy már mondtam, nagyobb átláthatóságot szeretnének az eredet megjelölésében. hamarosan jön az elnök, kollégám, Valéán asszony, a Környezetvédelmi Bizottságból. Én pedig szeretnék köszönetet mondani Kaputó kollégánknak a kezdeményezésért. Ő vetette ugyanis fel ezt a témát. azok, akik hozzá akik részt vettek az előkészítésben, annak szeretnék, azoknak szeretnék köszönetet mondani. Remélhetőleg a meghallgatás segít nekünk abban, hogy nagyobb áttekintést kapjunk arról, hogy a tagállamok milyen előrelépést értek el. Egyes tagállamok már bevezették ezeket a nemzeti rendszereket, meg fogjuk nézni, hogyan, hogy ez milyen hatással van az élelmiszer területre, a mezőgazdaság területére. Két panel vagy műhely lesz. Az első a nemzeti programok tapasztalatairól szól, a másik pedig a válasz arra a kérdésre, hogy a végrehajtó intézkedések, amelyek az eredet megjelölésre vonatkoznak, ezek elegendőek-e? Ezek megfelelnek-e a fogyasztónak a nagyobb átláthatóságot igénylő kéremeinek? illetve megfelele ez a gazdák elvárásainak is. Az első műhelyt ezzel meg is nyitom, szakértőink megérkeztek, és lesznek, lesz majd idő természetesen a kérdésekre is. Sok szeretettel köszöntöm uh, Valeán asszonyt, és aztán meg fogjuk hallgatni a DJ Santo uh, előadását is. Uh, a, jelent, a beszámolókra 10 percet tudunk adni. A nemzeti programok végrehajtásával kapcsolatos tapasztalatok, ösztönzés és várt hatás. Három hozzászólót fogunk meghallgatni. Roberto Moncalvo az első, az olasz Unió a Koldireti elnöke, ő az olasz tapasztalatokról fog beszámolni. Aztán Sebastian Helm a finn mezőgazdasági minisztériumból, a élelmiszer biztonsági igazgató, és Camille Perrin az Európai Fogyasztóvédelmi Szervezet részéről, ő pedig a francia tapasztalatokról fog beszámolni. Mindenkinek 10 perce lesz, kérem tartsák be a hozzászólási időt. Először Moncalvo úrnak adom meg a szót. Tessék, tessék, Moncalvo úr. Öné a szó, 10 percet tudok adni. Jó napot kívánok, mindenkit sok szeretettel köszöntöm eh, Önöket, köszönöm szépen, elnök úr. Én vagyok a koordináti eh, elnöke, Roberto kávonak, eh, monkávonak hívnak, 37 éves vagyok, ennek a szervezetnek 170 eh, ezer tagja van, ez egy nagy szövetség, vagy nagy egyesület, több ágazattal működünk együtt. A mezőgazdaság legfontosabb aspektusait vizsgáljuk meg. Láthatják eh, itt a különböző eh, szervezeteket, amelyek tagjaink, a Fondacionon kampánya Amica eh, például. 1200 piac tartozik ide, és 20 ezer mezőgazdasági üzem. Aztán az Osservatorio Agromafie, ez a legfontosabb ügyészek, a rendőrség képviselőinek szervezete, amelyek, megprób- amelyek megpróbálnak a szervezett bűnözés ellen fellépni. Aztán a Credit Agri, ez egy fontos hitelkonzorcium, ez koordinálja a mezőgazdasági üzemek befektetéseit, 4 milliárd euró értékben. Aztán a Filiera Itália, ez a mezőgazdaság, az ipar és a legfontosabb ipari e, ágazatok képviselete, ahol a leg, ez, az ide tartozó témákat vizsgáljuk meg, például az eredet megjelölés, az olasz termékek népszerűsítése a világban. Miért van szükség nagyobb átláthatóságra Hát először is a mezőgazdasági minisztérium számait, ha megnézzük, volt egy közmeg, volt egy, egy felmérés, mely szerint az olasz polgárok 96%-a kötelező eredet megjelölést szeretne az élelmiszereken. Az olaszok 80%-a szerint fontos olyan élelmiszert vásárolni, amely Olaszországban készült, olasz hozzávalókkal. Ez a téma nagyon fontos. 2018 első hónapjaiban a végrehajtási rendelet jóváhagyása bevezetése után volt egy petíció, amely a kötelező érvényű eredet megjelölésre vonatkozott európai szinten, és több mint 200 ezer aláírást gyűjtöttek két hónapon belül. Mi a hozzáadott értéke ennek a kötelező eredet megjelölésnek? Először is ez a nagyobb átláthatóságot teszi lehetővé, illetve ez lehetőséget biztosít arra, hogy a mezőgazdasági munkának a minőségét jobban szem előtt tartsuk. Emellő, emellett a sounding ellen fel tudunk lépni. Ez nem csak egy olasz probléma, hanem minden országot érint ez, amelyek olyan termékeket állítanak elő, amelyeket aztán más országokban másolnak. Olaszországban készült egy nemzeti mm, jogszabály, ez több mint egy éve van érvényben, és ez a tejgazdaságra és a tejtermékekre vonatkozik. Ez az olasz határozat, ez arról szól, hogy meg kell adni azt az országot, amelyben a tejet lefejték, illetve azt az országot is, amelyben előkészült maga a termék, a feldolgozott termék, a joghurt, vagy túró, vagy más. Hasonló a rendszerünk a tej és a sajt ágazatban. A koldiretti kérésére készült ez a jogszabály az eredet megjelölésre vonatkozóan, a durum búzára, a, a tésztafélék előállítására használjuk ezt, ugye ezt a durum búzát, aztán itt látnak példát a különböző címkékre, amelyek több mint egy, évben, egy éve forgalomban vannak. Most végig gondolhatjuk, hogy milyen pozitív hatásai vannak ennek ebben az esetben. Itt a tej és a tejtermékek kérdése merül föl. Hogyha megnézzük a hivatalos adatokat a tej elgazat esetében, a tej árát, azt látjuk, hogy a tej ára nem változott, egy éven belül 0,6%-kal növekedett, tehát szinte nem változott. Ami azonban megváltozott jelentősen, az, az mm, a előállítóknak juttatott összeg, és ez 25%-kal növekedett az elmúlt időszakban. Ezért mondhatjuk, hogy reagáltunk arra a követelésre, amelyet a fogyasztók fogalmaztak meg, akik eredet megjelölést szerettek volna a tejtermékeken a tej és a tejtermékek bevásárlási, beszerez, beszerzési árát nem növeltük, az ár nagyjából tehát változatlan maradt, egyszerűen az értékteremtés újraelosztására került sor, illetve a gazdák több pénzt kapnak a termékükért, hiszen a termelői ár növekedett 25%-kal az elmúlt 18 hónapban. Ahogy mondtam, a tej ágazatnak eh, ez a tapasztalatát eh, levonhatjuk. Aztán a búza, a tönköly, a durum, a eh, paradicsom termékekre is bevezetjük ezt a javaslatot, vagy ezt a jogszabályt. Meglátjuk, hogy milyen hatással lesz. Egy kis időre van szükség a tapasztalatok levonására. Van hét egyéb ország, amelyek hasonló tapasztalatokat szereznek, vagy amelyek szinte most ebben a fázisban vannak. Az eredet megjelölése bevezetett jogszabályok tapasztalatait most fogják leszűrni. A probléma azonban a harmonizált európai szabályok hiánya, és mivel Európában nincsenek harmonizált szabályok, nincsen lehetőségünk arra, hogy reagáljunk a polgárok követelésére, a kötelező érvényű eredet megjelölésre, és ez nem felel meg annak sem, amit az Európai Parlament többször is már kinyilatkoztatott három különböző állásfoglalásában. Az Európai Parlament ezek során nagy többséggel a kötelező érvényű eredet megjelölés mellett tette le a garast. Hogyha azonban megnézzük, hogy mi is történt, megnézzük, hogy mi történt a végrehajtási rendelet elfogadása után 2018 elején, akkor azt látjuk, hogy ez a végrehajtási rendelet, ez nem felel meg a fogyasztók követelésének, amely, akik kötelező eredet megjelölést szerettek volna. Az elsődleges hozzávalókat, összetevőket meg kell adni, aztán az Európai Parlament többszöri felkérésének sem felelez meg, és de facto azt mondhatjuk, hogy továbbra is nagyon sok olyan helyzet van, amikor is az elsődleges összetevők eredetét összekeverjük a termék eredetével. De még mindig önkéntes az eredet megjelölés, nincs kötelező eredet megjelölés, és emellett az a kivétel, amely a földrajzi eredet megjelölésre vonatkozik, illetve a márkák, védjegyek megadására. Ez egy kivételes szabály, amely ezen végrehajtási rendelet hatását tovább csillapítja vagy gyengíti, és ezért el kell mondanunk, hogy mindez nem felel meg teljesen annak, ami a 11 69-es rendelet 20 per 3-as pontjában szerepel. Azt gondolom, hogy itt az ideje, hogy politikai fellépést valósítsunk meg, talán nem ebben a mandátumban, hanem a következőben. Nagyon fontos lenne ezt az alaprendeletet módosítani, hogy végre minden ágazat kötelező eredet megjelölést kapjon egész Európa szerte az élelmiszerekre vonatkozóan, és a nemzeti tapasztalatokat használjuk ki, amelyek az elmúlt hónapokban keletkeztek Olaszországban. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, most pedig megadom Sebastian Hiámnak a szót, tessék. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, és találkozhatok európai parlamenti képviselőkkel, és másokkal is, akiket érdekel ez a rendkívül érdekes téma. Nem sűrűn fordul elő, hogy a kormányzati hivatalnokok a parlamenthez jönnek, általában az Európai Bizottsággal tárgyalunk. Lehet, hogy jobb lenne, könnyebben találnánk megoldásokat, hogyha gyakrabban látogatnánk el az Európai Parlamentbe, mindig, amikor azt látjuk, hogy az Európai Bizottság nem kíván előrelépni, például az eredet megjelölés témájában. Beszélni fogok majd egy finn törvényről, valamint egy törvényjavaslatról is, amelyről tájékoztattuk az Európai Bizottságokat és a tagállamokat. Az egyik tagállam bírálta ezt a javaslatot, és vége, végül egy negatív véleményt fogaz, fogalmazott meg az idei év februárjában az Európai Bizottság ezzel kapcsolatosan. Az első szabályozás, amelyről beszélni szeretnék, 2017-ből származik, 2017 tavaszán fogadtuk el azt, és kötelezővé teszi a finn élelmiszeripari gyártók számára, hogy bizonyos élelmiszeripari termékek esetében megjelöljék az eredetet, illetve a fő összetevő eredetét. Olyan élelmiszerekről van szó, amelyekben az egyik összetevő hús, valamilyen húsfajta, és a hús esetében nincs küszöbérték, hogyha bármilyen mennyiségben is húst tartalmaz az adott termék, akkor jelölni kell az adott hús eredetét. Meg lehet jelölni az országot név szerint, vagy ha több EU-s tagállamról van szó, akkor esetleg jelölni lehet, hogy EU-s termékről van szó, nem EU-s termékről, vagy az imént említettek valamely kombinációjáról. A hatály a szabályzás hatája alá tartoznak a tejtermékek és a feldolgozott tejtermékek. Nem az összes tartozik ide, de a nagy részük igen, és főként azok, amelyeket tejtermékeknek tekintenek a polgárok. És itt meg kell jelölni az országot, a származási országot. A tavaly június 1 -e óta érvényben lévő szabályozásra térnék most át, amely két évig lesz érvényben, és amelynek korlátozott hatája van, mert csak az Finnországban előállított előre csomagolt élelmiszerekről van szó. A finn gyártóknak itt hátrányos a helyzetük, ugyanis meg kell jelölniük az eredet, a származási országot, szemben olyan külföldi cégekkel, amelyeknek Finnországban nem kell megfelelniük ugyanennek az előírásnak. Nyilvánvalóan lehetetlen lenne egy olyan előírást elfogadni, hogy más országoknak is a címként meg kell jelölniük a származási országot, hogyha Finnországban akarják értékesíteni termékeiket. Mégis úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon jó szabályozás, és előnyösnek bizonyult, úgy tűnik, hogy a fogyasztók is elégedettek az eredményekkel, és a főbb gyártóink is úgy vélik, hogy összességében a gazdaság szempontjából előnyös a szabályozás. Van egy származási országra vonatkozó jelölés, amelyet Finországban egy ideje használunk már, ezt a dia jobb felső sarkában láthatják. Ezt a védjegyet akkor használhatják a, az élelmiszeripari gyártók, hogyha garantálni tudják, hogy a termékben használt hús, hal, tojás és tej 100%-osan finn származású, más, egyéb más termékekben pedig ez az érték 75%. Hogyha ezt a védjegyet használják, akkor nem kell feltüntetni a származási országot sem a tejtermékek, sem a hústermékek esetében és a polgárok, a fogyasztók egyébként ismerik is ezt a védjegyet. Ha azonban úgy döntenének, hogy nem akarják ezt a kis zászlószerű védjegyet használni, akkor viszont meg kell jelölni az említett kategóriák esetében a termék származási országát. Mégpedig a címkén kell ezt feltüntetni. Tartok tőle, hogy nem tudok olyan pontos számokkal szolgálni, mint az olasz kolléga tette az imént, Tudom, tudjuk, hogy ez a végy egy nagyon népszerű, mint a gyártók, termelők, mint a fogyasztók esetében, de mindenképpen begyűjtjük majd a főbb adatokat, és utána az Európai Bizottságnak és a tagállamoknak is megküldjük jövőbe elejéig a pontos számokat. Most rátérnék a másik, második példára, amelyet magammal hoztam ma. Ez egy rendelettervezet, amely arra vonatkozik, hogy meg kell jelölni a származási országot, az eredetet az olyan hús és hal termékek esetében, vagy olyan termékek esetében, amelyekben az egyik összetevő hús vagy hal, amelyeket például nagyobb ellátók, láncolatok használnak vásárolnak meg, ide tartoznak a nagyobb éttermek például. Minden ilyen esetben meg kell jelölni az adott terméken, hogy annak egyik jelentősebb összetevője hús, hogy honnan, mely országból származik. Írásos formában kell az információt közölni, sajnálatos módon ezt a rendeletet negatívan fogadta az idei év februárjában az Európai Bizottság. Ennek több oka is volt. Tudomásul vettük az Európai Bizottság által említett problémákat, és egy új rendelettervezetet készítünk, várhatóan ebben a hónapban vagy a jövő hónapban, és azt hiszem, a tervek szerint ebben az esetben is két éves hatályban gondolkodunk. Egyfajta kísérleti jelleggel vezetjük azt be, és utána majd meglátjuk, hogy egészen pontosan hogyan alakulnak a dolgok, és azt követően pontosítjuk is majd, hogy konkrétan mely húsfajtákra vonatkozzék a jövőben a rendelet. Az Európai Bizottság egyik fő aggája az volt, hogy nem igazán vizsgáltuk még meg, hogy a fogyasztók számára vajon összefügg-e a minőséggel a származás országgal vagy sem. Mi úgy gondoltuk, hogy a fogyasztók elsősorban az állatjóléti megfontolásokkal foglalkoznak és az élelmiszerbiztonsággal. Úgy véltük, hogy a legtöbb finn fogyasztó Azt szeretném, hogy a finn körülményekhez hasonló körülmények között állítsák elő az általuk fogyasztott termékeket. Az Európai Bizottság erre azt válaszolta, hogy vannak EU-s jogszabályok, amelyek eleve szavatolják azt, hogy megfelelő és biztonságos körülmények között állítsák elő az élelmiszeripari termékeket. Továbbra is azt gondolom egyébként, hogy a szabálytervezet jó. Az éttermek egyike azoknak a helyeknek, ahol sokszor megtévesztik a fogyasztókat, és olyan élelmet tesznek a fogyasztó elé, amely esetleg nem abból az országból származik, amelyből származnia kellene az információk alapján. És általában a hús kapcsán fordul ez elő. Szeretném azonban hangsúlyozni azt, hogy számunkra ez a szabályozás nem protekcionista jellegű nem annak szántuk. Persze, vannak benne olyan megfontolások, olyan rendelkezések, amelyek a saját piacunk előmozdítását segítik elő, de mi északi skandináv országok egyébként is úgy véljük általában, hogy a lehető legtöbb információt kell a fogyasztók elé tárni. A származási országra vonatkozó információ azt hiszem olyan információ, amelyre jogosan tarthatunk igényt mi jogalkotóként is. És hát furcsa lenne, hogyha már rendelkezésre áll az információ, akkor azt ne adjuk tovább a fogyasztó irányába, hiszen a fogyasztó is érdeklődhet ezen információk iránt. Egyébként nem teljesen fekete-fehér a kép, nem minden fogyasztó vásárol hazai termékeket, sőt előfordulhat az is, hogy az adott fogyasztó épp külföldi terméket szeretne vásárolni állatjóléti vagy egyéb megfontolásokból. Nem egyirányú út ez. A lényeg az, hogy a fogyasztónak van joga ahhoz, hogy tudja, honnan származik az általa fogyasztott termék, és hogy az meglévő információk alapján dönthessen. A szabály szabályozásaink elkészítés előtt természetesen megvizsgáltuk a fogyasztók véleményét, felmérést készítettünk, egy 2015-ös felmérés szerint a finn fogyasztó 91%-a szeretne világos információkat kapni a származási országról, illetve az adott termék eredetéről. Külön kiemelném a 2018 májusában készült tanulmányt, illetve felmérést, mely szerint a fogyasztók 82%-a állítja azt, hogy a tavaly elfogadott finn szabályozással egyetért elégedett azzal. Felmérést készítettünk az Európai Bizottság által bírált szabályozásról is. A felmérés szerint a fogyasztók 82%-a úgy véli, hogy az eredet megjelölést írásban kellene a fogyasztók rendelkezésére bocsátani az éttermekben. Elnézést, hogy kicsit hosszabban beszéltem, és természetesen várom a kérdéseket. Köszönöm. Köszönöm szépen. Haladunk tovább a sorban. A harmadik hozzászólónk, illetve előadónk következik. Pelen asszony parancsoljon. Tíz perce van. Tessék, öné a szó. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr, és mindenkit üdvözlök. Francia fogok beszélni, hiszen egy francia eredményről szeretnék beszámolni, amelyet Azért hoztunk létre, hogy megvizsgáljuk, hogy a franciák hogyan vélekednek erről a kérdésről. Néhány szó a szervezetemről, ez a BÖK, B-E-U-C, ez egy európai szervezet, 43 szervezetet képviselünk, fogyasztói, fogyasztóvédelmi szervezetekről van szó, és a, eh, polg- a fogyasztók eh, érdekeit szeretnénk eljuttatni az európai eh, döntéshozókig. Itt konkrétan nagyon sokféle érdekről van szó, az élelmiszer témájában is a fogyasztóknak joguk van tudni, hogy milyen eredettel rendelkezik az a termék, amit megvásárolnak. Ez nem új kérdés a BÖK számára, a BEUK számára, hiszen már régóta foglalkozunk ezzel. 2012-ben készítettünk egy felmérést, négy európai ország vett részt, Ausztria, Franciaország, Svédország és Lengyelország, és megvizsgáltuk, hogy milyen elvárásaik vannak a fogyasztóknak a címkézéssel kapcsolatban. A fogyasztók 70%-a szeretné ismerni az eredetét a terméknek, amit megvásárol, ez egy fontos vásárlói döntéshozási tényező. Leginkább az hús esetében van ez így, 90 százalék Szeretnék tudni, hogy hol dolgozták fel ezt a terméket, aztán ezután következik a, a mm, hal, friss gyümölcs, zöldség és a tej tej termékét, is a fogyasztóknak több mint 80%-a szeretné tudni ezeknek a termékeknek az eredetét. Aztán egy másik fontos dolog, hogy a fogyasztók szeretnék tudni nem csak, hogy melyik országból, hanem azt is, hogy esetleg melyik régióból érkezik az élelmiszer, és végül pedig az utolsó dolog, amire szeretném felhívni a figyelmet, az az, hogy a címkék nem azt az információt tartalmazzák, amelyet szeretnéknek tudni a fogyasztók. E, tehát nem, az, nem csak azt mondják el, hogy nem, nem utalnak arra, hogy hol dolgozták fel a terméket, melyik hozzá, e, hozzávaló, melyik országból származik. Nézzük meg az a húst, a friss húst, illetve a feldolgozott húst is az Európai Parlament két alkalommal is szavazott nagy többséggel úgy, hogy a kötelező érvényű eredet meghatározás szerepeljen a címkén a húson, nem csak a friss húson, hanem a feldolgozásra váró hús terméken is. Sajnos azonban ez nem valósult meg európai szinten, a nemzeti jogszabályok bevezetésére került sor egyes országokban, konkrétan Franciaországban is. Néhány szót hadd mondjak a francia e, rendszerről, ez a KUL rendszer, vagy jogszabály, ezt 2016-ban fogadtuk el. Ez a jogszabály arra kötelezi a az előállítókat, hogy, hogy adják meg a húsnak az eredetét, hogyha a hús, amit felhasználnak, több mint 8%-ban szerepel az adott termékben, ez bármilyen termékben, vagy, illetve tej, tejtermékek is, amelyek 50%-ban szerepelnek egy termékben, joghurt, vagy sajt esetében, tehát, hogyha a termékek több mint 50%-át a tej vagy a tejtermék teszi ki, joghurt, ahogy mondtam, baj, sajt, stb. Ami a, a húst életi, meg kell mondani, hogy hol született az állat, hogy hol ö, ö, tartották és hol vágták le, vagy EU-ban, nem EU-ban, vagy vegyes. Ö, tartásról van szó, vagy, vagy öm, eredetről van szó. Aztán a tejnél ugyanez a helyzet, de meg kell adni, hogy hol, fej, hogy hol vették le a tejet, és hol csomagolták, és hogyan, és hol dolgozták fel a termet. Megint csak EU, nem EU, vagy mindkettő. Mert előfordulhat, hogy ugye az európai és nem európai országban is sor kerül valamelyik elemre a Franciaország az év végén be fog nyújtani az Európai Bizottságnak egy anyagot ennek a jogszabálynak a hatásáról a fogyasztókra és a gazdákra, és a kettős vagy a kölcsönös elismerési klauzula is vonatkozik erre. Még egy kérdés, ami nagyon fontos volt számunkra, hogy ez pozitív hatással volt a fogyasztókra, és ezt igyekeztünk feltárni. Az első megkérdezéssel 2016-ban, majd 2018-ban az első alkalommal még az előtt végeztük el ezt a közvéleménykutatást, mielőtt elfogadták volna, elfogadtuk volna Franciaországban ezt a jogszabályt, 244 feldolgozott élelmiszerterméket választottunk ki, amelyek húst tartalmaznak, és e, arra jutottunk, hogy nem lehet a jó szándékból kiindulni, hogyha elég információt akarunk biztosítani a fogyasztók számára az hús eredetét illetően. A második 2018-as e, megkérdezésben 269 termékről volt szó, 53 e, tejtermékről, 216 feldolgozott hús tartalmú termék. Itt megállapítottuk egy előrelépést mi, mert megnéztük a 2016-os eredményeket is, és összehasonlítottuk a 2018 at Tehát megnézzük a hozzávaló, az összetevő szerint az a helyzet, hogy a tej esetében 80, a a, a megvizsgált termékek 89%-a megadja az eredetet, aztán, hogyha 8%-a csak egy nagyjáboli eredetet határoz meg, tehát hogy EU nem EU vagy vegyes, és 4% pedig semmilyen, meg, semmilyen információt nem ad ezzel kapcsolatban ilyenkor abból indulunk ki, hogy Franciaországon kívül előállított termékről van szó. Itt részletesebben látják a termékeket, termék kategóriákat. Itt az eredményeket erősíti meg ez is. A legtöbb termék az ország szintjén határozza meg az eredetet, kivéve a sajt és a vaj ami a, ami a hús termékeket illeti, itt elég más a helyzet körülbelül a fele említi meg konkrétan, hogy hogy melyik országban készült a termék, és körülbelül a fele, kicsit kevesebb, mint a fele az, hogy EU vagy nem EU, kivéve a szendvics és a, fel, és a saláta termékek esetében a sokkal kisebb a megadás, az eredet megadás. 2016-2018-as változás vagy trend, amit megvizsgáltunk, ezt, ennek az eredményét itt látják. Azt látjuk, hogy nagyon pozitív hatása volt a francia jogszabálynak az átláthatóságra, főleg a hústermékek esetében, és főleg azokat a termékeket néztük meg, amelyek 2016-ban semmilyen eredet megjelölést, ne, megjelölést nem tartalmaztak. Itt legalább most 60%-ban megadják, hogy EU nem EU, százalékban megadják, hogy ország szinten honnan jön a termék, és aztán azok a termékek, amelyek 2016-ban csak annyit mondtak, annyit adtak meg, hogy EU-s vagy nem EU-s termékről van szó, 2018-ban már pontosabban megadták ezt, legalább 26%-uk megadta az ország szintű eredet megjelölést milyen um, tanulságokat vonhatunk le ebből. Először is a francia um, jogszabálynak elég pozitív hatása van, kifejezetten pozitív hatása van a fogyasztók számára, hiszen pontosabb információt kapnak. 25%-kal több termék tartalmaz eredet megjelölést a 2016-hoz képest. Aztán emellett, ami még szintén fontos, hogy megnéztük, hogy összehasonlítottuk a gyakorlatokat a cégenként és üzletenként, és megnéztük, hogy melyek azok, amelyek inkább adnak több információt az eredettel kapcsolatban, mint mások. Az utolsó dolog pedig pontosabban meg pontosabban eh, használják az információkat akkor, hogyha marketing célokra is ki akarják ezt használni. Eh, tehát eh, egy Általában a terméken az első oldalon, vagy az a termék elején egy általános megjegyzést találhatnak, hogy EU-s vagy nem EU-s termék, és hogyha pedig kifejezetten marketing célra használják ezt, akkor pontosan megadják, hogy mondjuk Franciaországban jött létre, vagy állították elé a terméket a fogyasztók továbbra is, az európai fogyasztók továbbra is komolyan kifejezetten kérik az eredeti információt, főleg a tej és a hús esetében, és szeretnék tudni, hogy honnan jön a termék, és hol dolgozták fel a terméket. A 26.3-as pont előírásai nem elegendőek, hiszen nem kötelező érvényű az eredet megjelenés, hanem csak önkéntes. És Szeretnénk európai szinten újra vitát indítani, vagy vitát folytatni erről a kérdésről, és szeretnénk megvizsgálni, szeretnénk látni, hogy mely más országok milyen tapasztalatokra jutottak, amelyek tehát bevezették ezt az eredet megjelölési politikát. Köszönöm szépen, hogy a kérdéseik vannak, azokra szívesen válaszolok. Bardzo dziękujemy naszym ekspertom za ciekawe prezentacje. Köszönöm szépen a szakértőinknek az érdekes előadásokat. Mint mindig, most is mm, lesznek kiegészítések, nyilván tesznek fel a kollégák kérdéseket. Megpróbáljuk a vitát eh, tehát eh, elkezdeni. Eh, Párvodi Castro kollega kettő percben. Köszönöm, elnök úr! Szeretném megköszönni az összes vendégünknek az előadásokat, amelyek nagyon érdekesek voltak. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy különböző kísérletek zajlottak Európában, mint egy nyolc ország adott ki saját jogszabályokat az eredet megjelölésre vonatkozóan. Kedves kollégák, a kísérletek után át kell dolgozni az alaprendeletet. Szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy már Tarabella annó készített egy jelentést a mezőgazdasági szakbizottság számára, az utolsó ciklusában, amikor parlamenti képviselő volt, az alaprendeletről. És ebben szerepelt, vagy tehát javaslatot kötelező eredet megjelölésre minden élelmiszer vonatkozásában, hogy a fogyasztó pontosan lássa, hogy az adott termék főszetevői honnan származnak. Andrukaikis biztos néhány héttel ezelőtt bemutatott egy végrehajtási eh, rendeletet. Ebben eh, látunk előrelépést néhány fontos területen. Eh, kötelezettség is szerepel, hogy a címkén fel kelljen, tünt, fel kelljen tüntetni egy, egy országot, vagy legalábbis utalást kell tenni egy országra, a származási országra. Még egyszer szerintem elő kell vennünk majd az alaprendeletet. És a következő jogalkotási ciklusban ki kell dolgozni egy új jogszabálytervezetet. Ne feledkezzünk meg arról, hogy nem csak az európai fogyasztók, hanem mi európai parlament is többször követeltük eh, már ezt. Eh, A bizottságtól várjuk most, hogy ugyanezt a javaslatot előterjessze. Köszönöm szépen, Aguilera képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt szeretném szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik ismertettek velünk különböző kezdeményezéseket. Egy dolog különösen eltűnt nekem, a származási országot, hogy fel kelljen tüntetni, ez valóban fontos információ a fogyasztó számára. De hogyha emellett, amit Mankálva kollega is elmondott, még arra is szükség van, hogy a termelésre gyakorolt pozitív hatást is valahol figyelembe vegyük. A tej ágazatban, a tej e, értékes, tejtermékek értékesítése során egy 65%-ban javult a helyzet. Hogyha a szaros maratenyésztőknek is jó valami, hogyha mondjuk emelkednek az árak, ez a termelőknek érdeke, és nekem is nagyon fontosnak tűnik, tehát mindaz, amit munkálvó úr elmondott. Támogatom tehát a jelölést. Egy dolog eh, azonban szerintem agályos eh, Léha asszony is beszélt arról a francia eset kapcsán, hogy, illetve amit mondott, ez már egy kicsit protekcionizmusnak tűnik. A transzparencia az rendben van, a fogyasztó számára fontos az átláthatóság, de az eredet, ez nem tartozik bele, hogy azt is említjük, hogy hol, hogyan, miért tartották az adott állatot, lehet, hogy közelben zaj volt a termelés, de itt szerintem azért egy kétélű kardról beszélhetünk. Jó, hogy legyen több a bevétele a termelőknek, de azért vigyáznunk kell, hogy ne csúszson át az egész túlzott protekcionizmusba. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném folytatni az előttem hozzászólók témáját. Köszönöm szépen az három előadást, ez nagyon jó volt látni, és világos, hogy felülvizsgálatra van szükség, ahogy ezt követelték az előadók is. Nyilván lesz majd egy kérdésünk az Európai Bizottsághoz is. Kérdezem, hogy ez az Európai Bizottság értékelte -e ezeket a nemzeti tapasztalatokat, erre ezt a három kísérleti fázist, hogy úgy mondjam, ez nagyon fontos lenne nekünk a jövőbeni munkánkat illetően. Pontosabb kérdések, ami a nemzeti címkézést illeti, és az eredet megjelölést illeti, azt hiszem, hogy az eredet megjelölés szükséges, de nem elegendő pontosabb megjegyzésre van szükség, nem csak, nem csak a termék eredete, hanem az, a hozzávalók meg, eredet megjelölése is nagyon fontos lehet. Aztán tudnunk kellene azt, hogy további költségek merültek-e föl a beszállítók eh, esetében az eredet megjelölés miatt, illetve a címkézésnek van-e kihatása a eh, termékek piacra jutását tekintve a termelők eh, esetében tehát csoportosítják-e eredet szerint a termékeket piacra jutás előtt. Ez volt-e hatással a kereskedelmi tranzakciókra, a kereskedelmi kapcsolatokra? az Európai Uniós és harmadik országok esetében ezekben a témákban lenne jó további információt kapni. Man. Sí, grazie, Presidente. Ma... Dorfman képviselő. Szeretnék kapcsolódni ahhoz, amit Paulo de Castro mondott az előbb. Valóban komolyan el kell gondolkoznunk azon, hogy hogyan lehetne pontosabb, precízebb európai szabályokat megalkotni az eredet megjelöléssel kapcsolatban. Ez a belső piacot érintő kérdés. Két kérdést szeretnék feltenni az előadóknak. Egyértelmű, tudjuk, hogy a akkor is, hogyha megkérdezzük, hogy a fogyasztó mit akar, mit nem akar. Nos, a fogyasztó nem azért, nem feltétlenül mondja mind meg mindig az igazat. Vannak olyan tanulmányok, felmérések is, amelyekben azt kérdezték a fogyasztóktól, hogy valóban megnézik-e, ami például tejtermékek csomagolásán található. E, a szupermarketekben kérdezték az embereket, és amikor ott áll valaki a polc előtt, kiveszi a tejet, vagy a joghurtot, hát megnézi, hogy mi van a csomagoláson, milyen adatok vannak azon feltüntetve. Aztán itt van az ellenőrzés kérdése. Hosszú távon mindez csak akkor működik, ha van megfelelő ellenőrzés. Most eh, az országok is azt kérdezik, hogy milyen eh, ellenőrzési rendszerek léteznek jelenleg, és ezek hogyan működnek. Köszönöm szépen, Vájc úr! Most több kérdésem is lenne. Az elsőt eh, Finnország felé. Mi volt a, az ét termekben a vendégek, illetve az ott dolgozók véleménye. A 25%-os áremelkedésről hallottunk, de amikor összeomlottak a tej árak, akkor én, hát nem ezt láttuk éppen, nem volt ott semmilyen áremelkedés és 8, a tejnek csak a 8%-a kerül friss tejként értékesítésre. Azt hiszem, hogy az ön példája azért egy kicsit sántít. A takarmány egy kukoricát az USA-ból, szóját Brazíliából hoznak be, ezt, ezt hol lehet feltüntetni mondjuk egy francia vagy olasz vagy spanyol sertésen? Egnyú kollega. Köszönöm szépen. Hát itt szinte forradalomról beszélhetünk itt az EU-ban hiszen arról beszélünk, hogy a címkéken tüntessük fel, hogy az élelmiszer milyen országból származik egy európai ideális van, ugye ez minden európai élelmiszer lenne, és akkor nem is kellene aggódnunk, hiszen a tagállamok van, állítanak elő ezeket az élelmiszereket. A probléma az, hogy itt a népe választott képviselőinek szemben a bizottsággal és a, mi azt halljuk mindig a gazdáktól, hogy segítsetek nekünk, hát borzasztó alacsonyak az árak, rengeteg élelmiszert importálnak, hogyha ez megszűnne, akkor magasabbak lehetnének az árak. E, tehát ide jönnek a képviselők, és az egész Európai Uniós koncepció ellen kezdenek küzdeni. Ugye mindig is aggódtunk az Egyesült Királyságban. Szeretnénk azt mondani, hogy biztos, hogy valami nagyon jó, mert ez brit, de hát ezt az EU szabályok miatt nem tehetjük meg, hogy a saját termékeink vásárlására biztassuk az embereket. Bizonyos standardok betartására viszont igen, erre a szupermarketeket is rá lehet kényszetni, és hát próbáljuk elérni azt, hogy a britek minél inkább megfeleljenek a szabványoknak vannak. De Igazából háromféle fogyasztó van. Van, aki, az csak, aki csak az ár számít, de aztán vannak olyan fogyasztók is, akik támogatnák a saját országukat, hogyha ezt megtehetnék. És akkor néhány centtel, fenével többet is hajlandók lennének fizetni, hogyha ez a saját gazdáikhoz kerülne. És van egy harmadik csoport, akik mondjuk azért, mert bio vagy fairtrade termékre van szó, lennének hajlandók többet fizetni. Köszönöm szépen, elnök úr. Kusnicka asszony következik. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni az előadóknak az előadásokat. Nincs túl sok időnk. Egy dolgot szeretnék felvetni a, nem olyan régen a lengyel médiában lehetett hallani arról, hogy német burgonya került Lengyelországban. Lengyel szupermertekben azt mondták, hogy teljesen rendben van, Lengyelországban mosták és válogatták a burgonyát, tehát ezt lengyel burgonyának te, tekintik. Becsaphatjuk a, a fogyasztókat. Hol szerepel Németország ilyenkor a címként? Szerintem ezt pontosítani kell a szabályozásokat szabályozást, mert meg kell akadályozni, hogy tisztességtelen cégek manipulálhassák a helyzetet. Köszönöm szépen. Nem látok több képviselőt, aki szeretne hozzászólni, vagy kérdést feltenni. Akkor kérem a vendégeinket, talán mindenki kettő percben reagáljon az elhangzottakra. Tehát abban a sorrendben, ahogyan az előadásokat is megtartották. Köszönöm szépen. Akkor megpróbálok válaszolni minden feltett kérdésre. Először is a bizottság hogyan értékeli a jogszabályok hatékonyságát. Nos, az a rendelet eredetileg az összes tej, tejtermékre vonatkozott. 2017 áprilisában lépett hatályba ez a rendelet, és a bizottság két év után irányzott elő egy ellenőrzést. A olasz rendelet hatékonyságát, tehát még egyáltalán nem vizsgálták. Az olasz minisztérium és a Olaszországban a piacellenőrzést végző illetékes hatóságok figyelik az árak alakulását, hogy hogyan alakulnak a termelői, illetve a fogyasztói árak. Ezek az adatok például származhatnak a minisztériumban készült elemzésekből. Az ISMEA nevű szervezetnél történik az árak ellenőrzése. Az Irozen cég végzett egy piackutatást, és ebből is származnak adatok, ami szerint a tejára 0,6% kal növekedett. A sajt esetében nem volt nagy áremelkedés, ez a 25 százalékos növekedés a termelői árban ez egy komoly válság után következett be, az olasz és az európai teljágazatot válság sújtotta. Elsősorban a címkézési előírások miatt következett be ez a válság, és ez az áremelkedés a mai napig is tart. Sajnos most már látjuk annak a jeleit is, hogy új csökkenés fog hamarosan bekövetkezni Európában. Hogy kielégítő a jelenlegi eredeti jelölés, most fontos, hogy legyen egy semleges instancia, nem célszerű rá kényszeríteni a fogyasztókat arra, hogy csak saját termékeket vásároljanak, de viszont fontos, hogy pontosan jól tudjanak tájékozódni a fogyasztók, mert vannak olyan fogyasztók, akik szívesebben vesznek el saját országban előállított eh, élelmiszert bizonyos tanulmányok szerint nem ilyen nacionalista megfontolások alapján dönt a legtöbb fogyasztó, de azért mindenképpen fontos információkat tartalmaznak a címkék. És a fogyasztók egyre többet akarnak megtudni arról is, hogy mennyire fenntartható módon állították elő az adott terméket, mennyire tartottak be állat, jóléti, állatvédelmi eh, szabályokat, eh, szempontokat, egyáltalán eh, milyen körülmények között dolgozik egy adott mezőgazdasági üzem. A polgároknak azt is van megtudni, hogy milyen szabályokat kellett betartaniuk a termelőknek. Ami miatt én aggódom, az az, hogy léteznek olyan eh, rendszerek is, ahol eh, önkéntes a eh, jelölés megadása, ez az úgy nevezett közlekedési lámpa, piros, sárga, zöld rendszer, ez, ez nem semleges információ ez a közlekedési lámpa rendszerrel a fogyasztót irányba próbálják befolyásolni, nem semleges információ alapján, hanem egy összegzés alapján, amit valaki a fogyasztók nevében állít elő, hogy egy kívánatos terméket vásároljanak meg. az élelmiszer ellenőrzéssel foglalkozó szervezetek ellenőrzik az eredeti jelölést, és a minisztériumokon belül általában működik egy csalás elleni osztály ahol az ellenőrzéseket végzik, illetve minden elképzelhető az élelmiszer területén eh, bekövetkező csalást itt vizsgálnak. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon érdekes eh, kérdéseket tettek fel. Nem tudom, hogy pontosan tudom ezt tartani a sorrendet. Castro úrnak mondom a következőt. Teljesen egyetértek önnel. Talán ezt nem mondtam el, de mi hiszünk abban Finországban, hogy egységes szabályokra van szükség az EU-ban. Az eredet megjelölés olyan dolog, amit a az emberek akarnak, és nyilvánvalóan sokkal jobb lenne a helyzet, mint most, hogyha egységes lenne a szabályozás az EU tagállamokban, nem olyan különböző, mint most. Garcia asszony a termelési rendszerekről beszélt. Független attól, hogy egy, akár egy adott élelmiszeré nem tudjuk az eredetet, még a, és a termelési rendszert sem ismerjük, amivel előállították. Ez igaz. Lehet, hogy sokkal könnyebb meghatározni a származási országot, ugye ez egy alacsonyan eh, leszak, eh, eh, található gyümölcs a fán, könnyű leszakítani. Vannak olyan rendszerek, bár nem minden tagállamban, ahol azért a termelési rendszert is ismerjük, amelyel egy adott élelmiszert előállítanak, tehát nem okozna túl nagy adminisztratív terhet, ha ezt jobban tanulmányoznánk. Itt vannak az állatjóléti és egyéb szabályok, elég jó rendszerek, rezsimek működnek, hanem is kötelező jelleggel, de azért vannak információk. Dániában van például egy nagyon jól működő állatjóléti rendszer, ha valaki élelmiszert vásárolt, akkor rögtön látszik, fel van a terméken, hogy milyen állat jóléti szabálykörbe tartozó termelő állította elő. Dorfman úr ellenőrzési rendszerekre kérdezett rá. Nos, a származási ország, eh, hogy fel van tüntetve vagy sem, ez eh, ezt ellenőrzik-e? Pontos ez a kérdés, én is foglalkoztam ellenőrzéssel. Hogyha lennének már európai szabályok eh, a származási ország feltüntetésével kapcsolatban, akkor a fogyasztók megtudnák ezt az információt, és akkor nagyon gyorsan eljutna az ellenőrző hatóság tudós tudomására az emberek bejelentéseiből, hogyha hiányozna ez az információ a termékekről. Azt hiszem, a német képviselő tett fel egy nagyon érdekes kérdést, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk brazil szójadarát, ez tartalmazott a karmányt, etetnek német vagy francia, vagy akármilyen EU-s állatokkal. Tehát nagyon sok a különbség a termelési rendszerekben országok között is, és még országon belül is. Egyébképpen láthattak egy sertést. Svédország és Finnország a még a egyetlen olyan országok, ahol nincs farok kurtítás, tehát még mindig megvan a sertéseknek a farka, de azért nem mondhatjuk ugye, hogy valamelyik sertés jobb, mint a másik, vagy egyenlőbb, mint az egyenlők. Köszönöm szépen. Szeretnék reagálni arra, amit a Castro úr mondott a mm, fogyasztói szervezetek szempontjából mi is határozottan támogatjuk azt, hogy legyenek egységes EU-s szabályok az eredet megjelöléssel kapcsolatban. Ezt határozottan támogatni tudjuk az európai fogyasztók érzeké, érdekében. A következő parlamentnek ez lehet az egyik prioritása. Megillard képviselő e, arra kérdezett rá, hogy vajon e, protekcionista intézkedése egy ilyen kötelezően előírt jelölés? Nem. Hát a fogyasztónak ahhoz joga van tudni, hogy honnan származik az élelmiszer, amit fogyaszt. Talán ezt nem mondtam el az elő, nem ezt mondtam az előadásomban, hanem azt mondtam, hogy a származási ország feltüntetését marketing eszközként használják fel bizonyos esetekben, különösen akkor, hogyha helyi előállításúak a, a az összetevők. Mi azt szeretnénk, hogy ugyanolyan információt kapjon a fogyasztó, függetlenül hogy honnan származik az élelmiszer, hiszen a fogyasztó választhat, dönthet, hogy vajon helyi, hazai előállítású terméket akar-e vásárolni, vagy inkább valamilyen import terméket, mert mondjuk az ismert, vagy jól ismert, vagy kiváló termékként ismert, de fontos, hogy transzparens információ álljon hogy fogyasztó rendelkezésre, mert az alapján ezt a döntést meg tudja hozni. Dorfman úr. Időnként ugye más, amit mondanak a fogyasztók, és máshogy viselkednek a közérben. A fogyasztók azonban ugye mindig azt mondják, hogy akarják, tudni akarják az összes információt, az Európai Bizottság is végezhetett tanulmányt, az Euróbarométer is készített felméréseket ezzel kapcsolatban. Például a tej esetében, ha jól emlékszem, egy ilyen tanulmányban a fogyasztók 83%-a mondta azt, még hajlandó lenne egy kicsit is többet is fizetni, hogyha rajta lenne ez az információ a címkén. Hogyha ezt egyfajta eszközként használjuk arra, hogy hogyan lépjünk tovább, szerintem azért elmondhatjuk, hogy a fogyasztók igenis alapvetően tudni akarják, hogy honnan származnak az élelmiszerek. Köszönöm szépen. Akkor tulajdonképpen az első panel végére is értünk. Köszönöm szépen a szakértőknek az előadásokat. Lezártuk eh, ezt az első kört, a kérdések-válaszokat is. Szeretnék köszönetet mondani még egyszer az előadóknak, és eh, lépjünk eh, tovább a következő témára, a szakértő következő csoportját fogjuk meghallgatni. Valéán asszony, a Környezetvédelmi Szak Bizottság elnöke fogja levezetni ezt a második panelvitát, és kérem elnök asszony, hogy vegye át tőlem a szót, parancsoljon. Thank you very much, uh, Chair Sikerski. Uh Köszönöm szépen Szikierszki úrnak, amiért vállalt az első panel elnöklését, és köszönöm szépen, hogy beleegyezett abba, hogy közös együttes ülést tervezzünk az Agri és az Enviszak Bizottság részvételével. Az a megtiszteltetésért, hogy én elnökölhetek a második panelben, ahol a címkézésről lesz szó, illetve az eredet megjelölésről. Az eredet megjelölés különösen fontos téma az NV szakbizottság számára, nem csak azért, mert az illetékességünkbe tartozik, hanem azért is, mert szorosan összekapcsolódik az élelmiszerbiztonság kérdésével. Az európai polgárok, fogyasztók és az egészségük iránt tanúsított felelősségvállalás nagyon fontos aspektusa az ENVI szakbizottság munkájának. Szeretnénk biztosítani az élelmiszer biztonságot, azáltal többek között, hogy foglalkozunk a fogyasztói bizalom kérdésével, az élelmiszercsalással és az élelmiszeripari lánc működésével. A plenáris ülés az MV szakbizottság kezdeményezésére 2015-ben és 2016-ban jelentéseket fogadott el az származási ország, illetve eredet megjelölés témájában, a feldolgozott húsipari termékek és egyéb élelmiszeripari termékek esetében is azt mutatja, hogy az Európai Parlament kiemelt figyelmet fordít a témára. További szabályozásra van szükség, különös tekintettel arra, hogy rengeteg fogyasztó többet szeretne tudni arról, hogy honnan származik az általa fogyasztott élelmiszer. A második panel ma délután arról összpontosít elsősorban, hogy a 2018-as végrehajtási rendelet, amelyet kevesebb mint egy, évvel, egy héttel ezelőtt fogadtunk el, képes lesz-e végre rendet teremteni a kötelező, illetve önkéntes eredet megjelölés kérdéskörében, meg tudja teremteni az átláthatóságot a fogyasztók számára, és közben szem előtt tudja tartani a az élelmiszeripari ágazat szereplőinek különleges érdekeit. Ezeket a kérdéseket járjuk ma körben. Három szakértőt üdvözölhetünk a körünkben e célból. Dorota Kozlovszka asszony van itt velünk. Üdvözlöm Önt! Jogalkotás és élelmiszerbiztonsági igazgató az élelmi, a Lengyel Élelmiszeripari Szövetségnél. Dirk Jákobsz is itt van a körünkben. Üdvözlöm Önt is! aki főigazgató helyettes a Food Drink Europe-nál. És itt van velünk Paolo Kárá, az Internationale Rizi igazgató tanácsának elnöke. Üdvözlöm Önt is. Végül meghallgatjuk majd az Európai Bizottság véleményét is. Alexandra Nikola Kopulu asszony van itt velünk, aki az élelmiszeripari tájékoztatással foglalkozó osztályvezető DG Santeban, aki a végrehajtási rendelet hátteréről beszél majd nekünk. Először a szakértőket hallgatjuk majd meg, és utána kerül sor a vitára. Elsőként Kozlovszka asszonynak adok szót, 10 perce van. Parancsoljon. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo. Köszönöm szépen, üdvözlöm Önöket, hölgyeim és uraim, köszönöm szépen a meghívást a mai rendezvényre, és köszönöm, hogy lehetőséget biztosítottak arra, hogy a 2018-775-ös végrehajtási rendeletről beszéljek, amely nem régiben napvilágot látott. A Lengyel Élelmiszeripari Szövetség éppen képviselt gyártókról szeretnék beszélni ebben az összefüggésben. A végrehajtási rendelet a 2011-ből származó 1169-es rendeletet egészíti ki, illetve arra vonatkozik, és, legfek- és ez utóbbi lefekteti azokat a szabályokat, amelyek az elsőtleges összetevő, illetve fő összetevőről szóló információkra vonatkozik. Ezekben az esetekben az elsődleges összetevő, vagy fő összetevő más országból származik, mint a termék egésze maga. Tehát ez a szabályozás elsősorban a legalább két összetevőből álló termékekre vonatkozik. Az első szakaszban a szabálynak való megfelelés során a gyártóknak meg kell vizsgálniuk a saját terméküket, és meg kell állapítaniuk, hogy hány összetevőből áll az. Vannak olyan termékek, amelyek esetében a 26-os cikk 2A bekezdésének megfelelően kötelezően, kötelező eredet megjelölésre van szükség, és vannak más esetek, amikor az önkéntességen alapszik. A, szabály, hatá, a szabályozás hatája alól kiesnek a védett földrajzi eredet megjelölések, a különböző bejegyzett védjegyek és mások. Ami a vállalkozások, illetve termelők perspektíváját illeti, a végrehajtással kapcsolatosan, nagyon fontos lesz az, hogy a primér vagy elsődleges összetevő fogalmát hogyan határozzuk meg. Az adott fogalom meghatározás szerepel már az általam említett szabályozásban, viszont különbözőképpen értelmezhető. Másképpen értelmezhetjük például azt, hogy mely összetevő számára kell az eredet megjelölést feltüntetni, főként abban az esetben, hogyha a fő összetevő maga máshonnan származik, mint a termék maga, az egész termék. Különböző értelmezések, értelmezéseknek ad tehet teret a szabályozás. Emellett alkalmazni kell a szabályozást teljesen függetlenül attól, hogy hogyan tüntetik fel az eredet megjelölést, legyen szó képpel történő megjelölésről, szimbólumok alkalmazásáról, szövegről, és így tovább. Vannak természetesen bizonyos kivételek, Olyan esetben például, amikor a származási ország mint olyan nem értelmezhető vagy nem állapítható meg. A gyártók szempontjából egy dolgot fontos megemlíteni. Különböző termékek esetében nem feltétlenül beszédes az a tény, hogy az egyes összetevők honnan származnak. A lengyel piacon például egy magyar Gulyás leves nagyon népszerű, de nem attól függetlenül, hogy Magyarországról érkezett-e a termék, avagy sem, nem tudható biztosan, hogy az egyes összetevők pontosan honnan érkeztek. Egy másik példa a szósz olandéz. Ennek is különböző összetevői vannak. Elsősorban vaj és tojás ezek esetében is fontos lehet tudni, hogy az egyes összetevők honnan származnak. Ami a szabályozással kapcsolatos elvárásokat illeti, a gyártók azt szeretnék, hogy egyértelműek, világosan érthetőek legyenek a szabályozások, illetve annak a szabályozás rendelkezései, a fogalom meghatározásoknak világosnak kell lenniük, a végrehajtás mikéntjének is, és fontos, hogy egyfajta harmonizáció is megvalósuljon, ami az információkat és az összetevőket illeti, mégpedig EU szerte. A harmonizáció tehát egy nagyon fontos elvárás a vállalkozások részéről. Ez abból adódik, hogy az Európai Unió jelen pillanatban dolgozik az eredet megjelöléssel kapcsolatos információkról szóló szabályozás kapcsolatosan. Ha a különböző nemzeti szabályozásokra támaszkodunk, azokat nem ismeri mindenki, nagyon különbözőek lehetnek, a nyelvi korlátok is problémát jelenthetnek. Nem mindig világos a jogi környezet, a jogi helyzet, a jogbiztonság áll tehát a vállalatok érdekének, érdekének homlok terében. Adódhatnak olyan kérdések is, mint hogy például különböző kritériumok szerepelnek az egyes helyi szabályozásokban. Ha a, csak a helyi előírásokra hagyatkozunk, azt láthatjuk, hogy nagyon mások és mások az elvárások helyenként. és hát a helyi szabályozásokon túl nemzetállami, tagállami szintű szabályozások is érvényben lehetnek. Éppen ezért tehát milyen előnyökkel jár az új szabályozás, a szabályok EU szerte érvényben lesznek, tehát egy bizonyos szintű harmonizáció zajlik le az Európai Unió szintjén, ami viszont rugalmasságot biztosít az eredet megjelölések területén, Mindez lehetőséget biztosít arra is, hogy a különböző gyártók, termelők az erőforrásaikat összpontosítani tudják. Ami a hátrányokat illeti, az új szabályozás hátrányait, különbözőképpen értelmezhetőek a szabályozás rendelkezései, és ahogyan az imént már mondtam, a primér vagy fő összetevő fogalom meghatározása is többféleképpen értelmezhető, illetőleg egy másik szabályozásban van lefektetve. A vállalkozásoknak ezen túl pedig alkalmazkodniuk kell az új szabályokhoz. Ami az alkalmazkodást illeti, ez a vállalkozások különböző tevékenységi területeire vonatkozhat, a felhasznált összetevők minősége, mennyisége, a különböző termelési folyamatok megváltoztatása. És mindez persze összefügg azzal is, hogy milyen részletesen hajtják végre a szabályozást. Érintheti az új szabályozás emellett az összetevők, illetve nyersanyagok tárolását, az új címkéken, emellett sokkal több információ lesz hozzáférhető, a visszakövethetőség jegyében a felhasznált összetevők eredetét is meg kell jelölni, aztán a minőségbiztosításra is kihatással lesz az új szabályozás, erre vonatkozó rendelkezései is vannak az új szabályozásnak. A 2011-es évből származó rendeletet egyébként nagyon pozitívan értékelik a feldolgozók. A vállalatok egyik fő aggája az, hogy a szöveg különbözőképpen értelmezhető, ezt az imént már említettem, főként ami az elsődleges összetevő fogalom meghatározását illeti. Emellett nem csak a különböző tagállamok értelmezhetik különféleképpen a szöveget, hanem a különböző piaci szereplők, sőt az ellenőrző hatóságok is. Nagyon különböző megközelítéseket láthatunk a tagállamokban, Lengyelországban a különböző felügyelő hatóságok között is akár lehetnek ellentmondások vagy nézeteltérések a fogalmakat illetően. A legnehezebb persze akkor a helyzet, hogyha a vállalkozások és a nemzeti, illetve tagállami fegyvigyelő hatóságok között kerül sor nézeteltérésre. Ez költségeket, súlyos költségeket róhat a gyártókra, illetve a vállalkozásokra, és a címkézés szempontjából is kihatása lehet ennek. Éppen ezért nagyon fontos az egységes értelmezés, és ezért lenne jó, hogy az Európai Bizottság értelmezési iránymutatást adna a szabályozáshoz. Világossá tenné tehát, hogy hogyan értelmezhető, hogyan értelmezendő a szabályozás egyik-másik rendelkezésre vonatkozna ez a fogalom meghatározásokra, illetve az általam említett általán példaként említett termékekre, és jó lenne, hogyha nem csak egyfajta leírását adna a szabályoknak az Európai Bizottság, hanem példákat is hozna, és megválaszolná a gyártók technikai jellegű kérdéseit is egy ilyenfajta bizottsági iránymutatás csökkentené a lehetséges értelmezések számát, és ezáltal lehetővé tenni, hogy az EU piacán egységes megközelítés érvényesüljön összefoglalom. Tehát összességében támogatjuk ezt a szabályozást, több előnye van, mint hátránya a piaci szereplők szempontjából, de nagyon sok a bizonytalanság az értelmezést illetően, és úgy gondoljuk, szükség lenne az értelmezés egységesítésére, információk megadása, összetevők eredetének megjelölése, és a már érvényben lévő tagállami előírásokat illetően is több információra lenne szükség. Köszönöm. Köszönöm szépen, most Jakobs úrnak adom meg a szót, tessék. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, tisztelt képviselők, tisztelt hölgyeim és uraim. Az én előadásomat is látják kivetítve. Köszönöm, hogy megszervezték ezt a meghallgatást az eredet megjelöléssel kapcsolatban. A Food Drink Europe-tól érkeztem. Ez az élelmiszereket és italokat képviselő szervezetek, ernyőszervezete, 25 nemzeti föderáció, 27 EU ágazati szövetség, áll össze csokoládétól, leves és italok és egyéb termékek képviselétére. Az Európai Uniós élelmiszer és ital előállítási ágazat egy hatalmas ágazat, látják itt a forgalmát, az export értékét, a munkahelyeket, amelyeket teremt. A EU belső piacon árusított termékek a teljes élelmiszer és ital forgalom 90%-át adják ki. A tagállamok közötti kereskedelem 250 milliárd eurót tesz ki évente. Ez azt jelenti, hogy az élelmiszer ellátó láncok nagyon integráltak, határon túlnyúlóan működnek, nagyon sok érdemi, jelentős kereskedelemi forgalom valósul meg, például a hozzávalókban, mint a tej, a tejszín és egyéb Európai Uniós tagállamok között. Azt hiszem, ez egy nagyon fontos tényező, tudva azt, hogy a belső piac 25. évfordulóját ünnepeljük. Az gazdáink által előállított termékek 70%-a feldolgozásra megy, tehát nagyon nagy az egymástól való függés az Európai Unión belül. Hogyha megnézzük a jogi keretet, Elég sok minden elhangzott már. Hadd emlékeztessek mindenkit arra, hogy önök, a parlament, a bizottság és a tanács már kiterjesztették a jogi keretet a címkézéssel kapcsolatban, és egyéb rendelkezéseket adtak, rendelkezésekkel egészítették ezt ki, hogy a fogyasztókat nevezessék félre, illetve a hozzávalók, hozzá összetevőkkel kapcsolatos címkézésre vonatkozó szabályokat is bevezettek. Gyakran elhangzik az, hogy az ipar nem szereti az átláthatóságot, nem akarja, hogy átlátható legyen. Ez nem igaz, egyáltalán nem igaz. Egyre több cég eh, szeretne megfelelni a fogyasztói igényeknek. Annak érdekében mondom, hogy ezt megtegyék, három feltételeknek kell megfelelni. A fogyasztói érdek jelen kell, hogy legyen, ez sem mindig homogén. Aztán eh, a fogyasztóknak hajlandóak kell, hajlandónak kell lenniük fizetni, nem mindig hajlandóak fizetni, és ez operatíve megvalósítható kell, hogy legyen ez az elvárás nagyon szofisztikált és nagyon összetett az ellátási lánc, úgyhogy egyes esetekben kifejezetten nehéz megfelelni a szabályoknak. Nagyon na, sok önkéntes rendszer van, egyes esetekben például a földre az eredet meghatározásnak akár, hozzáadott értéke is lehet, 11,5 milliárdra lehet ezt tenni, tehát a helyi, a, a hagyományos termelés, a feldolgozási módszerek használata, használata. A magas minőségű Európai Uniós termékek promotálása világszerte, erre is jó tehát az eredet megélelés. Hát, ha megnézzük a nemzeti kötelező eredet megjelölési szabályokat. Hát az első eh, volt a finn eh, példa, ez, eh, hogyha megnézzük a különböző intézkedéseket, hát látják, hogy itt különbségek vannak tartalmat, időzítést, illetően, hogy a végén erről lesz-e beszámoló, értékelés, vagy nem amit látunk, az az, hogy az első beszámolók az év végén készülnek el, most fogjuk tehát látni, hogy milyennek a hatása nem csak a fogyasztókra, hanem az üzleti világra és a kereskedelemre. És ha megnézzük ezt, akkor azt látjuk, hogy ahol ezek mint kísérlet jelennek meg, jelennek meg azonnali az üzleti hatás. Azon cégek, amelyeknek meg kellett változtatnunk az ellátási láncot, a címkézést, a szállítást, ezeknek alkalmazkodniuk kell tehát. És még akkor is, hogyha az, a kölcsönös elismerés érvényes, ez nem akadályozza meg azt, hogy újra nacionalizálják az ellátást. Franciaországban például a a szalámi és felvágott készítők, hogyha sonkát kell, hogy importáljanak, nem tudnak csak francia sonkából felvágottat elkészíteni, és hát bizonyos nyomás gyakor hárul rájuk a kereskedők részéről úgyhogy látjuk, hogy kevesebb az import, 20%-kal is csökkenhet az import, és a megtérülés, ezenek a cégeknek a megtérülése is, a hozama is 20%-kal csökkenhet. Tehát át kell állni a beszállítást illetően különböző országokat figyelembe véve és nagyon sok szerződés megkötésére is sor kell került, keríteni, és hát ez bizony hát hatékonytalansághoz is vezet, és élelmiszer pazarláshoz. Aztán az EU-n belüli kereskedelem, erre is vissza fogok térni, hát mindez össze, összevetve egy kevésbé versenyképes ágazathoz vezethet, ez magasabb árakhoz vezet fogyasztók részéről is, tehát a fogyasztókig is eljuthat az árnövekedés. A kiskereskedelmi árat nem a gazda határozza meg, hanem a kiskereskedő, úgyhogy a végén nem tudjuk, hogy az árak magasabb ár, tehát ugye ez a e, folyamat magasabb árhoz vezet el, minden esetre nagyobb nyomást helyez a rendszerre. A kisebb cégekre nagyobb a hatás, főleg amelyek ugye határtérségek vannak, és olyan cégek, amelyek az alapanyag változó ellátásával kell, hogy megbirkózzanak. A bizottság készített néhány évvel ezelőtt egy értékelést, és ez már, eh, vagy hatástanulmányt, és ez már egy kis előszele volt a hatásnak, mely szerint akár 15-20%-kal, sőt, akár 50%-kal magasabb operatív költségeket is jelenthet ez a húságazatban, az tejágazatban 45%, ez egy elméleti előrevetítés volt. Itt a gyakorlati eh, tendenciát látják. Franciaországban csökkent az, eh, az a, tehát a belga export franciaországban a tej export csökkent, 7%-os csökkenés az első 12 hónapban a jogszabály bevezetése után. Úgyhogy eh, ezt nem lehet csak úgy félváról venni. Ugyanez érvényes eddig a tejről beszéltem, most a tejpor export Franciaországba, ez teljesen eltűnt, Úgyhogy látják, a nemzeti megközelítés, nemzeti kötelező érvényű megközelítés negatív hatása lehet az eu belüli kereskedelemre. Ugyanez érvényes Németországra, Németországból Franciaországba irányuló kivite, 30%-kal csökkent a hús kivitel, úgyhogy látjuk ennek az első hatásait, a piac életében. Aztán vannak itt jogi, eljárási aggodalmak is. Például ez a rendelet azt várja el, hogy az országok az eredet és a minőség közötti összefüggést bizonyítják. Eddig egyetlen ország sem tette ezt meg, illetve gyakor- a, a, a miről beszélünk, általános fogyasztói érdekről, vagy más cég, célkitűzésekről. A spanyol jogszabály explicite kimondja, hogy ezt a jogszabályt azért vezetik be, hogy pro- protekcionista szempontokból, hogy védjék a spanyol előállítást. Aztán, hogyha a jogszabály tiszteletben tartását, jogállamiságot, jogtiszteletben tartóságát megvizsgáljuk, látjuk, hogy egyes országok úgy fogadtak el jogszabályokat, hogy nem értesítették erről az Európai Uniót, a bizottságot, ez nem felel meg az európai szintű szabályozásnak. Aztán a nemzet közi elem is felmerül. A nemzetközi kereskedelmi partnerek nem annyira boldogok, nem annyira e, e, elégedettek. Kanada a WTO-hoz fordul Olaszország ellen, a paszta jogszabálya kapcsolatban, úgyhogy az kereskedelmi hitelesség szempontjából sem olyan jó ez és ráadásul ezt is a WTO felé is jelezni kell az ilyen nemzeti jogszabályok bevezetését, és ez nem történt meg. Illetve a, aztán Mm, átláthatósági probléma is felmerül, sokkal homályos pont. Most már említettem ugye azt a hatástanulmányot, amely készült, úgy tűnt, hogy ezt egyes esetekben nem vették figyelembe legalábbis a költségelemeket, illetve a fogyasztójárakra gyakorolt hatást, illetve az európai ellátóhálózat versenyképességére gyakorolt hatást. Aztán, aztán persze az elsődleges hozzávaló vagy összetevő eredetének címkézése is felmerül. Jó látni, hogy Európai Uniós harmonizált megközelítést eh, kívánnak érvényesíteni, de azt várjuk, hogy ez a nemzeti jogszabályok végét jelentse. Ugyanis a nemzeti és EU-s intézkedések egymás mellett élése nem kívánatos, és egyes esetekben nem is eh, fenntartható és egyes országok, amelyek nemzeti jogszabályokat vezettek be, kifejezetten út utaltak arra, hogy a nemzeti jogszabályokat visszavonják, vagy felfüggesztik, hogyha az EU-s szintű elsődleges összetevő címkézési szabály bevezetésre kerül, és ez most megtörtént, úgyhogy várjuk a nemzeti szabályok kivezetését. Aztán nem annyira tiszta a helyzet. Ha az ipar számára harmonizált iránymutatásokon dolgozunk, hogy kis világosságot teremtsünk. Végül pedig az európai eh, élelmiszer ellátási láncok nem állnak le a határokon. Nincs olyan Európai Uniós tagállam, amely élelmiszer eh, szinten önállátó, függünk egymástól. Az ellátó láncok, eh, beszállítói láncok hatékonyak, hatásosak, lehetőség szerint elkerülik az élelmiszer pazarlást, a fenntarthatóság, a termékek rendelkezésre állása éves szinten, ezt mind figyelembe veszi, veszik az eddigi hagyományos ellátóláncok. Tehát a belső piacot kell szem előtt tartani. Végeredményben senki nem nyer akkor, hogyha a nemzeti megközelítések érvényesülnek, ez egy zéró összegű játék, mindenki veszít. ami a jogszabály alkotást illeti, el kell kerülni, hogy, hogy félrevezessék a fogyasztókat, hogyha a fogyasztó hajlandó többet fizetni egy adott származ, országból származó termékért, akkor ez rendben van. Próbáljunk a jó minőségű, magas minőségű termékek promotálására koncentrálni önkéntes szinten, és ne küzdjünk egymás ellen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A következő előadónk Kárá úr, parancsoljon. Üdvözlök mindenkit! kicsit előkészítem a szlájdjaimat. Akkor még egyszer üdvözlöm Önöket, és köszönöm, hogy meghívtak. Paulo Cara a nevem, az Internacionale Rizi igazgató tanácsának elnöke vagyok. Nagy örömmel számolok itt ma be önöknek az olasz rizs, illetve az eredet megjelölés témakörében a gondolataimról. Mi is az Internationale Rizi? Egy állami szervezet, részt, amely az olasz mezőgazdasági minisztérium felügyelete alatt a nemzeti rizs termelést hivatott megvédeni. Ugyanakkor kutatóközpont is, ahol megoldásokat akarunk találni a fenntartható rizs termesztéshez. A struktúránk úgy néz ki, hogy az igazgatóságban a tőnek a termelők, a feldolgozók és a kormányzati tisztviselők mellett. Én magam is, is termesztő vagyok. Olaszország az EU-ban a legnagyobb eh, rizs eh, termesztő, 52,20% esik, esik ránk, eh, minket követ Spanyolország, Portugália, Görögország, Franciaország, Románia, Bulgária és Magyarország világviszonylatban is jelentős a mi részesedésünk. A különböző neveket említhetnék, Carnaroli, Arborio, Vialone, Nano, ilyen eh, némen, né, néven eh, már, eh, ezek már nevek, melyeken ismerik a különböző is fajtáinkat. Az Európai Bizottság közjónak ismert el ezeket a fajtákat környezetvédelmi megfontolások miatt. Az olasz rizs fenntartható, környezetvédelmi szempontból egészséges a fogyasztók szempontjából, a, viszont ugyanezt nem mondhatjuk el mindig az importált rizsről. Egy példa, hogyha megnézzük például a, az EFSA adatait, ott Például a baszmati rizssel kapcsolatban találtak mm, a karbendazim fungicidből szermaradványokat, ezt, ezt a szert az EU tiltja. 2006-ban az európai és az olasz rizs ágazat sokat szenvedett az USA-ból importált GMO-val szennyezett rizstől. Az olasz ágazat erre úgy reagált, hogy egy önkéntes brandet, márkanevet hoztak létre, egy közös márkanevet, Rizzo Italiano néven nemzetközi bejegyeztetés alatt áll ez a termék, és csak garantált, hogy csak olasz rizs és olasz vállalatok által állított rizs viselheti ezt a nevet. Előadásom alapvető megállapítása, hogy az olasz rizs azért nem tekintető tömegterméknek, mert különböző változatokat hívunk olasz rizsnek, vannak olyan rizsfajták, amik risotto készítésére alkalmasak, de más nagyon fontos fajtát is említhetnék. Az elmúlt években nagy problémákat okozott az úgynevezett nullavámú rizs import, és az elmúlt tíz évben 50%-kal nőtt az import, a jelenlegi fogyasztás, mint egy fele az euról kívülről érkezik az EU-ba, olyan országokból, ahol a szociális vagy polgári jogokat nem tartják tiszteletben, ilyen országokból, mint például Kambodzsából érkezik a Európában fogyasztott is 25 százaléka. Itt különböző megoldásokra történtek javaslatok, mert nagyon sok emberi jog sértést lehetne felemlegetni ezekben az országokban. Egy nagy nemzetközi rizs fórumot tartottunk az Európai Unióban, ahol rámutatunk arra, hogy a viszonosság mennyire fontos, munkajogi fenntarthatóság, illetve környezetvédelmi jog kapcsán egyaránt. Az olasz rizs számára nagy probléma volt az úgynevezett Italian sounding. Itt látjuk az arborio rist, ami hát állítólag egy risotto készítésre alkalmas is, de nem, ez nem igaz. Az arborio, ugye olaszosan hangzik ugyan, de ez igazából teljesen alkalmatlan risotto készítésére. Itt ebben az edényben látjuk, hogy itt igazából csak egy sima garnérumként felszolgált rizsről van szó, és nem rizottóról. Lassan közeledek előadásom vége felé. Még annyit szeretnék elmondani, hogy az olasz rizs termesztők többséget támogatja a kötelező eredet megjelölést. A termeszőknek csak egy kis hányada nem ért e, ezzel egyet. Azt mondják, hogy fontos ugyanaz eredet megjelölés, de ez nem elég ahhoz, hogy a problémáikat e, megoldja. Az olasz e, rizs feldolgozók pedig inkább az önkéntes eredet megjelölést támogatják. Hát Olaszország dilemmája az, hogy Made in Italy, vagy Italian Made szerepeljen-e a címkéken. Köszönöm szépen. És most az Európai Bizottság képviselőjének adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném megköszönni a szakbizottságnak, hogy meghívtak erre az eszmecserére az eredet megjelöléssel kapcsolatos végrehajtási rendeletről, és ez a rendezvény ugye csak néhány nappal a rendelet elfogadása után került megrendezésre. Sok mindent hallhattunk már a végrehajtási rendeletről, annak hatásáról, arról, hogy eleget tesz -e a fogyasztók elvárásainak, illetőleg hallhattunk néhány szót az EU-s szintű kötelező eredet megjelölés témájában is. Úgy gondolom, érdekes lenne röviden emlékeztetni a végrehajtási rendelet hátterére. Nagyon intenzív egyeztetések előzték meg, még az előző Európai Bizottság idején ezt a szabályozást. Eredetileg az élelmiszeripari szabályozás elfogadásakor az eredet megjelölés volt már az egyik legvitatottabb kérdéskör, amely megosztotta az Európai Parlamentet is és a tagállamokat is. Végül született egy kompromisszum, amelynek értelmében megerősödtek az EU-s szabályok, első ízben született meg az eredet megjelölés fogalom meghatározása, amely visszautal a VAM kódexben szereplő fogalom meghatározásra, és kötelező eredet megjelölés került be a szövegbe bizonyos húsfélék esetében. Más élelmiszeripari kategóriák esetében is fontolgatták a kötelező eredet megjelölést, de erre végül nem került sor, és az Európai Bizottság vállalást tett arra, hogy a kötelező eredet megjelölésre vonatkozólag más kategóriák esetében is hatástanulmányt készít, a hús, a hús mint összetevő, a tejtermékek, tejtermék mint összetevő és különböző egyéb feldolgozott élelmiszerekre vonatkozólag készített jelentéseket a bizottság. Ezek eredménye összességében az volt, hogy igen, az eredet megjelölésnek pozitív hatása van az átláthatóságra, a fogyasztók számára, pozitív hatása van abban az értelemben is, hogy a hazai termelést mozgósíthatja, megerősítheti, és szolgálhatja az EU-s termelők érdekeit, de negatív hatásai is vannak, különös tekintettel a belső piacra, valamint az élelmiszeripari ö, szereplők ö, költségeire és bürokratikus terheire nézve is negatív hatást tapasztalhatunk. Éppen az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy bizonyos kategóriák esetében kötelező eredet megjelölésre van szükség, más kategóriák esetében megmaradhatunk az önkéntességnél, és így megfelelő szabályrendszert hozhatunk létre, amely szavatolja a szükséges átláthatóságot a piacon. Született egy másik szabály is, amelynek a célja az volt, hogy biztosítani tudjuk, hogy amikor eredet megjelölést alkalmazunk az EU-s piacon történő értékesítési célból, akkor annak úgy kell megtörténnie, hogy ne vezesse félre a fogyasztókat, és ne okozzon kárt. Éppen ezért az, önként e- önkéntes eredet megjelöléssel kapcsolatosan született meg az a szabályozás, hogy az elsődleges összetevő eredetét is meg kell jelölni, hogyha ennek eredete eltér a végtermék eredetétől. Avagy egyszerűen jelölni kell a különbséget, a, egyszerűen jelölni kell azt, hogy az elsődleges összetevő más eredetű, mint maga a termék. Ezt a végrehajtási aktust eredetileg, vagy jogszabályt eredetileg már 2013-ban kellett volna elfogadni, azért, hogy 2014-ben az élelmiszeripari információs szabályozás többi részehez hasonlóan életbe léphessen. Azonban csak néhány nappal ezelőtt fogadták el, egy nagyon nagy késésnek vagyunk tehát tanulni, ami részben annak köszönhető, hogy nagyon vitatott kérdéseket tartalmazott a végrehajtási rendelet, és az Európai Bizottság próbált kompromisszumot kialakítani és megfelelő megoldást találni. Ez a végrehajtási rendelet 2020-ban lép életbe lényegében. Ez azt jelenti, hogy az élelmiszeripari szereplőknek van idejük alkalmazkodni az új szabályokhoz, és egyfajta rugalmasságot is lehetővé tesz. Olyan földrajzi területeket jelöl meg, ahol a, illetve olyan területeket jelöl meg, ahol a az elsődleges összetevő eredete eltérhet, és emellett szavatolja azt, hogy a vonatkozó információk láthatóak legyenek a címkén, és mindig tartalmazzák a termék eredetét is. A végrehajtó, végrehajtási rendelet elfogadásától el, elfogadásán túl néhány tagállamnak azonban még néhány tagállam azonban már elfogadott tagállami szintű szabályokat. A hús, a hús mint összetevőre, a tejipari termékekre és tejipari termék mint összetevőre vonatkozó. Két tagállammal fogadtak tehát el ilyen szabályozást. Ezen szabályozások többsége határidőhöz kötött, és 2019-ben kifut, és a tagállamok vállalást tettek arra, hogy az Európai Bizottságnak jelentést tesznek arról, hogy milyen hatással jártak ezek a tagállami szintű szabályok a fogyasztókra, illetve a belső piacra és a kereskedelem egészére nézve. Az Európai Bizottság, amint megérkeznek, beérkeznek hozzá ezek a jelentések, alaposan megvizsgálja azokat, majd döntést hoz arról, hogy mit jelent mindez a további EU-s szintű jogalkotás szempontjából. A tagállami intézkedések lejárnak, ezt szeretném külön kiemelni, és nem folytatják a tagállamok automatikusan ezeket a szabály intézkedéseket. Hogyha az adott tagállam folytatni szeretné az intézkedést, akkor erről tájékoztatnia kell az Európai Bizottságot. Igaz, hogy nem minden tagállam járt el ennek megfelelően. Az események alakulása egyébként világosan tükrözi azokat az eszmecseréket, amelyeket folytattunk az elmúlt évek során. Azok a tagállamok, voltak olyan tagállamok, amelyek a kötelező eredet megjelölés mellett szálltak síkra, és voltak olyanok, amelyek az Európai Bizottság javaslatát, amiért csalódottak voltak. Tehát voltak ilyen és olyan országok is, amelyek végül tagállami szintű szabályozást vetettek be. Ennyit szerettem volna összességében elmondani, valamint azt, hogy az Európai Bizottság mindenképpen együtt fog működni a tagállamokkal, annak érdekében, hogy az értelmezésben segítséget nyújtson az új végrehajtási rendelet végrehajtásában. Köszönöm. Köszönjük szépen, köszönjük az összes előadónknak, most pedig a kérdések és válaszok következnek, azaz az eszmecsere. Már többen is jelezték, hogy szót kérnek. Aki még szeretne szót kérni, megteheti továbbra is. Erdős úr az első hozzászóló. Köszönöm a szót, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt előadók, tisztelt bizottság. Szeretném emlékeztetni önöket, hogy idén március 1-én fogadtuk el a méz jelentést, amelyet a képviselők négyötöde támogatott. Ebben a jelentésben leszögeztük, hogy elvárjuk a tagállamoktól és a bizottságtól, hogy biztosítsák az importált méznek és egyéb méhészeti termékeknek a magas színvonalú uniós normáknak való megfelelését, és lépjenek fel a tisztességtelen eszközöket használó harmadik országbeli mézelőállítók, valamint a hamisított importmézet és az uniós mézzel tudatosan keverő Európai Uniós csomagolók és mézkereskedők ellen. Egyik kedves méhész ismerősöm egy hete tájékoztatott, hogy az uniós mézpiacon nem javult, hanem romlik a helyzet, egyre nagyobb problémát jelent a gyantaszűrt kínai mézzel történő hamisítás. Azaz hozzákeverik az olyan kínai hamisított mézet az európai mézekhez, amiből előzőleg minden pollent eltávolítottak, és ezt európai eredetű mézként árusítják. Ez ma már ott tart, hogy jelenleg magyar akácmézet nem magyar mézhamisítótól olcsóbban lehet kapni, mint a magyar exportőrtől. Ha ez így megy tovább, tényleg lehetetlen lesz azoknak a piacon maradni, akik nem hamisítanak. Kérdezem a szakértőktől és a bizottság képviselőjétől, hogy minek kell megfelelni ahhoz, hogy a tisztességes európai méhészek egy új, önkéntesen alkalmazható, európai méz nevet viselő védjegyet jogszerűen bevezethessenek. Jól értem-e, hogy az uniós jog szerint ezt önkéntes formában bevezethetnék, és önök szerint milyen hatással lenne ez a gyakorlatban a hamisított mézek EU belső piacáról történő kiszorítását illetően? Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, várom tisztelettel elsősorban a bizottság válaszát. Thank you very much. Madam Evans. Evans asszony következik. Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani a szakértőknek, és a rizssel kapcsolatban mondani valamit. Igen, nagy problémáink vannak Malmström biztos asszonynak írtunk februárban, áprilisban kaptunk választ, és aztán egyéb kérdéseket is küldtünk, aztán májusban kaptunk ezekre választ, és a végül is a bizottsággal elfogadtattuk az álláspontunkat, amit az alapján, amit a Kopakocsék a rizssel kapcsolatban megfogalmazott. A rizs ágazatot védeni kell, Kambodzsa, Burma, stb. Mm, országok termelése nagyon zavarja és károsítja az ágazatot az EBA programmal és tényleg súlyos hatásai vannak ennek. Önnek is az e, a véleménye, hogy a Made in Spain, Made in Italy e, eredet megjelölések önmagában elegendőek, vagy pedig e, valóban egy specifikus értékesítési támogatási programmal kellene ezt eh, támogatni. Eh, a Made in Italy eh, önmagában túl sokat nem jelent, főleg, hogyha a vásárláskor a fogyasztó nem igazán motivált. Emellett spanyolként megállapítottam, hogy egyes ágazatokban, Valenciában például a rizs szinte teljesen eltűnt. Olyan régiók, mint például Andalúzia, Murcia és egyéb régiók, itt nem is volt idő arra, hogy megmentsük a rizs ágazatot. Köszönöm szépen, André úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Engem nem lep meg a bizottság válasza, mert megszoktuk a különböző üléseken ezeket a válaszokat, tehát ez a következetlenség azért mégiscsak elképesztő. Európai szinten vannak tapasztalatok. Az Európai Parlamentben volt egy vita, de úgy tűnik, hogy ennek ezt önök egyáltalán nem veszik figyelembe. Hiszen szám, pedig számos tapasztalatot gyűjtöttünk, ez, ez, ez tényleg elképesztő. Nagyon gyorsan változnak a dolgok, a klíma gyorsan eh, változik, a, a, a technológia nagyon gyorsan változik, a technológia, eh, nem tudunk utána szaladni, úgyhogy az Európai Bizottságnak is jó lenne egy kicsit felgyorsulni, és sürgős a helyzet. A fogyasztók nagyon nagy elvárásokat támasztanak, például az eredettel kapcsolatban, és nem csak az eredettel kapcsolatban ismerjük az élelmiszer és az egészség összefüggéseit, az elhízás, a cukor, a, a, a rák betegség, a, a, a pajzsmirigyek összefüggő betegségek. Úgyhogy nagyon sürgős lenne felgyorsítani egy kicsit a folyamatokat. Elnézést, elnök úr, elnök asszony, hogy ilyen egyértelműen fogalmazok, de jó lenne most már kézbe venni a dolgokat. Intézkedéseket, sürgősség intézkedéseket kell hozni hogy mindig mindent megvárunk, hogy milyen, betartjuk ezt a, ezt a nagyon hosszadalmas folyamatot, levonjuk a tapasztalatokat, beszámolókat készítünk, intézkedéseket fogalmazunk meg egy idő, míg ezt bevezetjük. Hát a polgárok azt nem fogják kivárni. Gyorsabban kell reagálni. Ez Elnézést, elnök úr, elnök asszony, hogy így fogalmazok, de hát itt az ideje, hogy fölébredjünk, mert nem csak az eredetről van szó, e, a fogyasztóknak információt kell nyújtani, ezt elvárják, és e, a bizottság képviselőjének is mondom, ez sürgős, sürgős kérdés, tessék egy kicsit e, gázt adni. Köszönöm szépen. Dorfman úr. Szeretnék még egyszer kitérni a RIS kérdésére. Én el, egyetértek eh, azzal, ami eh, elhangzott, ami az eredet megjegyzést eh, illeti. Ez mm, hozzájárulhat a pozitív értelemben a dolgokhoz, de ami még fontosabb, hogy olyan országokból importálunk, ami már nem elfogadható, Kambodzsa például néhány hónappal ezelőtt jártam ott, egyetértek, ez nem demokratikus ország, És ami még ennél is rosszabb, hogy olyan országról van szó, amely nagyon gyorsan növekszik, az árral nem lehet versenyt tartani. Meg kell nézni, hogy mi a helyzet a helyszínen. Nem lehet évekig várni, várakozni. a vám szabályok megváltoztatására. Hogyha megnézzünk egy országot, van egy ilyen tapasztalatunk, mint Kambodzsa. Ez egy fontos dél-kelet-ázsiai ország, fontos versenytárs az olasz termelők számára, hogyha megnézzük a helyi mm, feltételeket, nulla százalékos vám rendelkezések vannak, hát ezt most már nem lehet megindokolni. Kádenbach asszony jelentkezett még? Köszönöm szépen, köszönöm szépen ezeket a fejtegetéseket, és kapcsolódni tudok Dorfman úr által elmondottakhoz. Az Európai Unió teljességét kell nézni, de gyakran csak a mezőgazdaságpolitikáról, kereskedelempolitikáról, belső piacról, egészségpolitikáról beszélünk külön-külön-külön. De pont ez a kérdés, amiről beszélünk, hát ezt már nem lehet már így egymástól elszigetelten vizsgálni pontosan a termék eredet hozzájárulhat ahhoz, hogy anélkül, hogy protekcionisták lennénk, a fogyasztóknak á, adunk esélyt arra, hogy döntést hozzanak, tudás alapú döntést, információ alapú döntést, ez a termék a régiómból érkezik, ezért megvásárolom, mert el akarom kerülni a klímára hátrányos szállítást, közelről akarok vásárolni, foglalkoztatást biztosítani a régióban, az, a, a az életminőséget növelni a régióban. Tehát konkrétan lehet, hogy valaki az adott régiót akarja támogatni, de ezt csak akkor tudja, hogyha tudja, hogy melyik termék melyik régióból származik. Tehát ha a kohéziós politika, a klímapolitika, az egészségpolitika és a kereskedelem politika összefüggésében gondolkodunk, akkor szükség van ezekre az eredet meghatározásokra, mert különben másként nem tudunk döntést hozni. Ennek semmi köze a protekcionizmushoz, ennek csak annyi ennek az a lényege, hogy az ember tudatosan fogyasztóként tudjon dönteni és egy régiót segítsen egy onnan származó termékeket vásároljon, a szállítást lehetőség szerint kerülje. Úgyhogy azt gondolom, hogy többre van szükség, mint önkéntes címkézésre. Biztosítani kell a fogyasztó számára a döntéshozást. Általánosságban az élelmiszer ágazatban. Köszönöm szépen! De Castro az utolsó hozzászóló. Köszönöm szépen. Kedves kollégák! Szeretnék megosztani önökkel még néhány megjegyzést. Kaldenbach asszony szívemből beszélt. A fogyasztónak lehetővé kell tenni a, a tudatos döntést. A tudatos döntés elengedhetetlen. Ez már az első panelben elhangzott. Például a közlekedési lámpa rendszer. Egy, egy ilyen kis rózsaszín címke, ez nem az információn alapuló döntést facilitálja, hanem félrevezeti a fogyasztót. Én a bizottság munkáját nagyra értékelem, az Európai Bizottság munkáját nagyra értékelem, de hát gondoljuk végig, hogy itt a mi szakbizottságunkban, a plenárison eh, milyen munkát végzünk a kötelező érvényű eredet megjelöléssel kapcsolatban, hát ezt az Európai Bizottság nem igazán vette figyelembe. André úr teljesen világosan fogalmazott, arról van szó, hogy a fogyasztónak legyen elég információ a rendelkezésére, amivel döntést tud hozni, ami alapján döntést tud hozni a mézről is volt szó, de nem csak a méz példáját említhetnénk más. A, a, az olasz, vagy spanyol, vagy portugál paradicsomkonzerv, ott is hát torza verseny. Ott vannak a kínaiak, akik kínai paradicsomot behoznak, behoznak, aztán átragasztják a címkéjét, spanyol, portugál paradicsomkonzervként adják ezt el. Az eredet megjelölés tehát erre is szól, és, és a, ebben az adott nyolc országban szerzett tapasztalatok alapján akarunk itt előrelépni. Ezt mind figyelembe kell venni. Aztán a Food and Drink képviselőjének szeretnék szólni. 45 százalék további költség, költségnövekedés az olasz tapasztalatok alapján. Na hát azért ez egy kicsit túlzás, nem tudom, hogyan számoltak, én tudom, hogy többször beszéltünk már ugye erről a kérdésről, ez, ebben a kérdésben nincsen egységes vélemény. Minden esetre nagyon fontos, hogy leüljünk egy asztalhoz, egymás véleményét meghallgassuk, és vegyük figyelembe, hogy a fogyasztó, a polgár mit akar. Köszönöm szépen a kérdéseket, hozzászólásokat, és akkor most a szakértőknek fogom megadni a szót. Kérem, reagáljanak a kérdésekre. Akkor most fordítva kezdjük, akkor bizottság az első. Thank you. Uh, Köszönöm szépen. Szeretnénk reagálni mindenek előtt arra a megjegyzése, ami a mézre vonatkozott, hogy kínai mézet kevernek EU-ban származó mézzel. Az elv az, hogy minden élelmiszert, ami biztonságos, forgalomba lehetne hozni az EU piacán az eredet megjelölést nem használjuk olyan eszköznek, ami a kereskedelem technikai akadályozását célozná. A kötelező eredet megjelölés kapcsán, tehát ö, mondhatjuk azt, hogy meg akarjuk akadályozni azt, hogy kínai termék kerüljön be az EU piacára, nem, amíg biztonságos, addig szabadon lehet importálni, forgalomba hozni az EU-ban. A használatától kezdve a fogyasztó meg kell, hogy kapja a pontos információt, a fogyasztónak tudnia kell, hogy egy olyan terméket vásárol, ami EU termék, vagy pedig kínai termék. És ez kell, hogy a célja legyen minden a címkézésre vagy eredet megjelölésre vonatkozó kötelezettségnek. Szeretnék reagálni André úr megjegyzéseire is. Talán azt nem mondanám, hogy brutális, de azért nem volt fair, amit mondott. Az EU-nak figyelembe kell venni, hogy nagyon nagy a frusztráció valaki részéről, aki a, hisz a transzparenciában, illetve hogy az eredetek kapcsolatos információ pozitív de hogyha ezt kontextusba helyezzük, akkor látjuk, hogy évek óta, 75 óta az eredet megjelöléssel kapcsolatban az Európai bíróság e, a belső piac működését akadályozó eszközt látott. Tehát ez a bizottság hivatalos álláspontja is, és e, az EU-ban ezen jogi keretek között működünk. De látjuk azt is, hogy hatalmas fejlődés következett be az elmúlt években, a jog területén is, politikai szempontból is az EU-ban. Nagy nyitottság az eredetre vonatkozó információk alapján, illetve a közelmúltbeli fejlemények már szinte forradalmi változásoknak tekinthetők. Még mindig vannak problémák, például Kanada reagálásával kapcsolatban, minden bizonyal megvan az akarat, hogy az európai emberek minden elvárásának megfeleljünk, de még mindig a jog, a jogszabályok alapján járhatunk csak el. Ott vannak a fogyasztói érdekek, aztán a belső piac és a nemzetközi kereskedelem. Úgyhogy nem olyan egyszerű a bizottság számára bevezetni minden élelmiszerre kötelező eredet megjelölést még a nem kötelező megjelölés sem könnyű kérdés. Ezt egy, először az önkéntes megjelölést próbálkoztunk, öt évig tartott, és végül is nem került elfogadásra, mert nagyon sok volt az ellentmondás. És a, a bizottság nyújtja be a javaslatot, aztán a jogalkotók döntenek, és a tagállamoknak mindenképpen mindent be bele kell egyezniük. Tehát amikor mi valamit javasolunk, akkor azt is biztosítani kell, hogy a társjogalkotó és a tagállamok egyetértsenek a javaslatunkkal. Ehhez elég sok időre van szükség. És nem készült eddig tagállam részéről jelentés, de egy jelentés a bizottsághoz már eljutott, ezt egy tagállamtól, és ezt fogjuk még tanulmányozni. Köszönöm szépen. Kára úr. Javasz asszony kérdésére szeretnék először válaszolni, utána kitérek a többire is. Beszámolt a képviselő az aggájairól. Idén január 23-án volt egy találkozó az Európai RIS Fórum keretében. Miért csak optimista vagyok? 2013-ban a bizottság elég rövidlátó volt, amikor nulla vám tarifát határozott meg erre a termékre, de most Franciaországgal, Spanyolországgal, más országokkal együtt a bizottság adataira alapozva rá tudtunk mutatni arra, hogy ez a nulla vám, ez nem működik. Készültek különböző dokumentumok, például a Development Solutions elnevezésű anyag. Ebben eh, szerepel az a felhívás, hogy eh, több mindent felül kell vizsgálni, hogy a rizssel és a cukorral kapcsolatban nagyon komoly emberi jogsértésekre került sor azokban az országban, ahonnan exportálják ezeket a termékeket. Dorfman úr helyesen rámutatott arra, hogy Kambodzs, Kambodzsának például már nincs jogosultsága megkapni a státuszt, amit korábban élvezett fontos, hogy rizsfeldolgozó üzemek is épüljenek. Néhány hónappal ezelőtt az Olafhoz fordultunk, és rámutatunk arra, hogy amerikai részről fogyasztóvédelmi, amerikai fogyasztó védelmi szervezetek panaszt nyújtottak be kambodzsai üzletekkel kapcsolatban de hát rá kellett mutatni arra, hogy eh, ahhoz, hogy az ilyen maxiós eh, eh, kéresek legyenek, együttműködésre van szükség. Van lehetőség, hogy megmentsük és védjük ezt az ágazatot. Egy példa erre, például egy közös nevezőt lehetne hozni a, azt, hogy a termesztés mindenképpen környezetbarát módon kell, hogy történjen. A, a pó medencében ez így történik, vagy a Rón vidékén Franciaországban. Tehát a, a, ha megfelelő, fenntartható módon történik a rizs termesztés, akkor az egyébként nem termékeny talaj is, talajminőséget is lehet javítani. A január 23-i fórumon nem csak a védzáradékról beszéltünk, hanem a megjelölésről, hogy ez most kötelező legyen, az eredet megjelölés vagy önkéntes. Azután eh, a kölcsönösség, a viszonosság kérdése is felmerült, eh, munka, jogi szabályok, környezetvédelmi szabályok eh, tekintetében. Ezekkel a kérdésekkel tovább kell foglalkoznunk. És több oldalról is érkezett olyan kérés, hogy egy plusz értékesítési promóciós kampányt kellene indítani az EU-ban. Olaszország részéről a saját hivatalom nevében azt tudom mondani, hogy néhány technikai, adminisztratív problémát meg tudtunk oldani, egy kampányt fogunk elindítani, és szeretnénk promotálni az olasz termékeket. Köszönöm szépen, és köszönöm a nagyon érdekes kérdéseket. Megpróbálom egy kicsit csoportosítva megválaszolni ezeket. Mindenki egyetért azzal, hogy nagyobb transzparenciára van szükség az itt ülők, mi valamennyien ezt támogatjuk. Probléma akkor keletkezik, hogyha a termelés szegregációjához, magasabb fogyasztói árakhoz, magasabb nyersanyag árakhoz vezet mindez. Ezért ez egy nagyon összetett, bonyolult kérdéskör. Egy kicsit 22-es csapdája helyzetben vagyunk e, e tekintetben. És ezért is annyira fontos, hogy megnézzük, részletesebben vizsgáljuk meg ezeket a nemzeti intézkedéseket. A bizottság nagyobb harmonizációt javasolt, hogy ne nyolc különböző jelentés szülessen arról, hogy milyen hatásokat tapasztalunk a fogyasztói oldalon, a termelés, a kereskedelem területén. Látnunk kell, hogy itt nem csak arról van szó, hogy a címkén legyenek adatok, információk. Ez vállalat szabályoknak változtatásokra lesz szüksége, hogy szabályoknak megfeleljen, ez nyilvánvaló. De hogyha a fogyasztók részéről megvan a hajlandóság, hogy többet fizessenek, és hogy a vállalatok is látják az előnyöket a piacon, és ezért nem mögé állnak, akkor azt hiszem, meg kellene vizsgálnunk, hogy segítsünk azoknak az ágazatoknak, amelyek gazdaságilag nehéz helyzetben vannak, mint a rizs, vagy beszéltünk a tejhágazatról. A termelők és a feldolgozók egy csónakban neveznek, tehát a termelőkkel kapcsolatban is gondolni kell arra, hogy különböző promóció értékesítés támogató eszközökkel le, hogyan lehetne tovább lépni, hogy ne csak vita legyen a belső piacon. Köszönöm, Jakab Szúr, és Koszlovszka asszonyé a szó. Köszönöm. Egyetértek az előttem szólók által elmondottakkal. A vállalatok szemszögéből nézve, ugye azt mondhatjuk, hogy sok piaci elemzés készült már. A vállalatok úgy működnek, hogy a fogyasztói elvárásoknak meg akarnak felelni innovációval, kutatással, hogyha az eredetet, a származási helyet vagy országot meg, megadják, az fontos fogyasztói elvárásoknak felel meg, amire a vállalatok reagálnak. Nagyon fontos, hogy megszülessenek a szükséges jogszabályok is, tehát, hogy minden vállalatra vonatkozzanak ezek a szabályok szélesebb körben is, és ne csak néhány progresszív járó vállalat járjon el így. Fontos a kiegyensúlyozottság, mérlegelni kell az előnyöket és a hátrányokat. És hogyha megszületne valamilyen kötelező megjelölést előíró jogszabály, akkor ezeket a szempontokat mind-mind figyelembe kell venni. A, az önkéntes megjelölés lenne szerintem jelenleg a legjobb megoldás, tehát önkéntes, de egységes eredet megjelölés az egész EU-ban és azt hiszem, hogy a bizottság végrehajtási rendelet erről elépés. Köszönöm szépen valamennyiüknek, nagyon köszönöm, hogy részt vettek a vitában, köszönöm a panel tagjainak a részvételt. Ezzel lezárjuk a munkát, és társ de Castro-nak adom el a szót, kérem, hogy az utolsó szavakat ő mondja el. Nem igazából nem kell itt következtetéseket levonni, szeretnék köszönetet mondani mindenkinek. Nagyon kényes, nagyon fontos kérdéseket vitattunk meg mezőgazdasági termékek, élelmiszerek eh, eredetének megjelölése kapcsán. A parlament eh, plenáris eh, ülése, vagy majd tehát valamilyen következő alkalommal tovább fogjuk vinni ennek a témának a megvitatását a bizottságé a e, kezdeményezés, a tervezet benyújtása, de azt hiszem előtte még sok mindent tüzetesebben meg kell vizsgálni, messzebbre kell tekintenünk, mélyebbre kell ásnunk. Az Agri Szakbizottság és a Környezetvédelmi Szakbizottság még együtt e, több más szempontot is megvizsgálhat, amelyek segíthetnek minket abban, hogy tudatosan olyan, jók, olyan jogszabályokat dolgozzunk ki, melyek valóban az európai fogyasztók, polgárok érdekeit szolgálja. Itt lassan be is fejezném. Nagyon fontos volt ez a ma délután, hétfő délután. Itt a vendégeink felé mondom, mert hát ez nem a legjobb időpont, mert a képviselők jellemzően csak hétfőn délután vagy este érkeznek, ezért nem jöttek el talán olyan sokan.